Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Üdvözlök mindenkit, hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. Egyre hangosabb a terem, pedig én már elkezdtem az elnöklést. Yeah. Okay. I, I have this one. Probably it works. Can I ask? Úgy látom, a kalapács működik. Kérem a tanácsadókat is, hogy foglaljanak helyet. Akkor kezdjük is meg a szavazást. Vonur jelentése, az EU kohéziós politika hatása Észak-Írországra. Szeretnél valamit hozzászólni? Nem igazán, de azért mondok néhány szót. Először is köszönöm a titkárságnak, az árnyék előadóknak. Azt hiszem, hogy nagyon jó ez a jelentés. A kollégák tudják, hogy volt vita a szakbizottságban, volt egy tényfeltáró misszió, és éppen jókor jön ez a jelentés, mert tudjuk, hogy a több éves pénzügyi keretben a bizottság azt javasolja, hogy külön figyeljünk a béke programra Észak-Írországban. Úgyhogy ez egy nagyon jó elképzelés. Erős üzenetet küldünk a parlament részéről, hogy szerintünk is 2020 után is folytatni kell a programot. Úgyhogy kollégák, ha lehet, tartsunk össze, egyhangú legyen a szavazás, hogy erős üzenetet küldjünk a tanácsnok bizottságnak. Elnök. Akkor szavazunk. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Elektronikus szavazás. Első módosító. Megnyitom a szavazást. It, first of all. And the vote is closed. And it is rejected. Lezárom, elutasítottuk. Rendben. <clears throat> Most pedig kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Tizenegyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettes komp mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A kont si mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 9-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kont 1 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás fogadtuk. 15-ös módosító mellett ez szóbeli kiegészítéssel van. Valaki ellenzi a szóbeli kiegészítést, nem? Akkor szavazunk a 15-ösről, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 21-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 22-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 4-es komp mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 3-as kont mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 34-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottak. Hatos kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 41-es módosító mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük 41-esre, elektronikus megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 50-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a végszavazás, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Gratulálok, von úr. Következő jelentés. Pascal Arimonure jelentés tervezett a Körökországra vonatkozó egyedi intézkedésekről. Arimon úr, szeretne valamit mondani? Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a jelentés a szolidaritásnak a kézzelfogható bizonyítéka. Arról tanúskodik, hogy a kohéziós politika mennyi hozzáadott értéket tartalmaz és azt is mutatja, hogy párton túlmenően milyen jól együtt tudunk működni ebben a házban. Köszönöm minden árnyék előadónak, és mindenkinek, aki megszavazza ezt. Köszönöm a munkatársaimnak és a titkárságnak is a munkát. Elnök, köszönöm. Akkor kezdjük. Egyes módosító. Mellett ellen. Tartózkodás. Elfogadjuk. Ötös. Nem? Egyes komp, egyes kompromisszum mellett. Ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító mellett. Ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos, szóbeli kiegészítéssel. Ellenzi -e valaki? Nem? Akkor szavazunk. Hatos módosító mellett. Ellen, tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. <clears throat> Tízes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 16-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 17-essel azonos, úgyhogy a 18-asra térünk át, mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 19 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 20-as mellett, 19-esre elektronikus, megnyitom. The vote is closed, and it is Lezárom, elutasítottuk. 20-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hatos komp mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hetes komp mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas komp mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 9-es komp mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 10-es komp mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 11-es komp mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 48-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 12-es komp mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 13-as komp mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 55-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 56-os okafogyott, mert elfogadtuk az 55-öset. 14-es komp mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a végszavazás. Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást, és elfogadjuk a jelentést. Arimon úr, gratulálok! Thank you, thank you very much. Köszönöm. Akkor a szavazást befejeztük. Most pedig eszmecserét folytatunk. Egy meghallgatást szerettünk volna szervezni, de mivel láttuk a résztvevők listáját, azt kell, hogy mondjam, hogy valójában nagyon közel vagyunk egy meghallgatáshoz. A raportőrra kérték ezt az eszmecserét, és a regiszabizottság tagjainak többsége. Egy jogalkotási javaslatról van szó, egy rendelet létrehozására, amely módosítja a teljesítési tartalékra vonatkozó jogszabályt. Magának a javaslatnak a címe nagyon-nagyon hosszú, úgyhogy azt nem olvasom föl. Az a cél, hogy a rendeletet módosítsuk annak érdekében, hogy a tartalék strukturális reformokra is fordítódhasson, nem csak a partnerségi szerződések támogatására. A 22-es cikkre vonatkozik, 1 per A, 22 8-at, és lefekteti a kohéziós politikára szánt alapok strukturális reformokra való fordítását. A definíciókat, a beszámolási kötelezettséget, és így tovább. A koordinátorok ö, javaslatokat tettek, több embert is meghívtunk erre az eszmecserére. Ha jól gondolom, megkapták a napi rendet ezzel kapcsolatban. Von Breska úrnak adnám meg a szót. Folytatjuk a délelőtti eszmecserét. Breska úr, öné a szó bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Megígérem, hogy most rövidebb leszek, mint délelőtt a hozzászólásaimban, és nagyon örülök annak, hogy Mary McCarthy kolléga is itt van velem. Ő a struktúrális reformok szolgálatától van itt a bizottságtól, és azt hiszem, hogy rávilágíthat arra, hogy milyen strukturális reformok folynak. Van néhány diám, csak úgy, mint reggel, de azt hiszem, hogy csak a fő pontokat tekintjük át. Az első, hogy miért született ez a javaslat. A strukturális reformok és a beruházások ugyanannak az érvének a két oldala. Mit jelent ez? Például, hogyha a KKV-król van szó, és nem férhetnek hozzá a finanszírozáshoz, vagy nagyon nehéz pénzügyi helyzetben vannak, vagy nem férhetnek hozzá a bírósági ítéletekhez, vagy nem kaphatnak építési engedélyt például, akkor nagyon valószínű, hogy még akkor is, hogyha az EU-s alapok támogatják őket, akkor sem lehetnek igazán hatásosak. Úgyhogy a strukturális reformok és a beruházások kéz a kézben kell, hogy járjanak. Ezért tettük meg ezt a javaslatot, ez ösztönzőket teremt arra, hogy a strukturális alapok egy részét hogyan lehet struktúrás reformokra fordítani. Az első, ez egy opció. Ez azt jelenti, hogy nem kötelező. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy felhasználják, a teljes tartalékot, vagy ennek egy részét a struktúrális reformokra. Második dolog a dia és a, a kohéziós politikának a teljesítmény orientáltsága nem sérülhet ez alatt. Azokat a programokat támogatjuk, amelyek nem változnak, léteznek, ezeket nem számoljuk föl ennek érdekében. Hogyan működik a gyakorlatban ez az eszköz? A javaslatunk szerint, ha egy tagállam használni akarja, akkor javaslatot kell tennie a bizottság felé, mi szerint a saját tartalékok egy részét vagy egészét föl akarják használni. Ehhez ismertetnék kell, hogy milyen intézkedésekre pontosan, mik a mérföldkövek, mik a célok, és hogy mi az időkeret. Itt nagyon fontos, hogy van egy maximalizált időszak, ami három év. Azért három év, mert ez egy kísérleti projekt nem akarjuk túl komplikálni, hanem a rövid távon elérhető célokat szeretnénk szem előtt tartani. Van a bizottságnak a több éves pénzügyi keretben a 2020-as utáni időszakra egy teljesítménymutatója. Ezt használjuk. Ha él a tagállam ezzel az opcióval, akkor a bizottság értékeli a javaslatot. Persze lesz előbb egy párbeszéd, aztán lesz egy megvalósítási döntés, nyilvánvalóan megszabjuk, hogy milyen összegről van szó, <clears throat> hogy a bürokrácia ne fokozódjon, mi úgy gondoljuk, hogy ez európai szemeszter program keretében felügyeljük a végrehajtást, az azt jelenti, hogy a nemzeti reformprogramok beszámolójában fel kell tüntetni az előrehaladást, a célokat, teljesítményeket, és aztán a bizottság az ország értékelésében meg ö, értékeli az előrehaladást. Már mondtam, hogy sok mindent a tagállamok döntenek el, de rámutatnék arra is, hogy nem a tagállam dönt egyedül. A pénzt azt egy programtól ból kell kivenni. Ez azt jelenti, hogy be kell vonni a az érintett régiókat, a társadalmi gazdasági partnereket, akiknek rá kell bólintaniuk erre a terre, mielőtt bármi történhet. Úgyhogy minden egyes partnert be kell vonni, hogy kivegyék a tartalékból a reformál kötelezettségre a pénzt. Tehát végül is, akik a pénzt kezelik, akik a pénzért felelősek, mondják meg végeredményben, hogy így történik-e vagy nem. Az utolsó, ezen a szlájdon azt láthatják, hogy közvetlen irányítást akarunk alkalmazni a végrehajtásban. Miért? Azért, mert túlságosan ö, nehézkes lenne a közös rendelkezéseket végigvenni, hogy melyik cikk érvényes rájuk, melyik nem. Ö, túlságosan bonyolult lenne ez túl nehéz lenne egy életképes, működőképes ö, megoldást találni a működtetésre a pilotnál. Mary majd részletesen is elmondja, de az egyértelmű, hogy az EU számára releváns témákat lehetne támogatni. Az európai szemeszterben megjelölt, vagy az, az annak során megjelölt szükséges reformokat lehet megvalósítani például. Igazából itt nem költségek, ráfordítások megtérítéséről van szó, az ösztönzés az nem a költségekhez kötődik, úgy támogatunk itt. Ennek a logikának a lapján egyetlen egyszeri kifizetés lenne, mihelyt a feltételek teljesültek. Mikor történne ez? a javaslatunk alapján a következő európai szemeszter során történne ez, tehát a szemeszterben a Nemzeti 2019-es reformprogram keretében a tagállamok jeleznék, hogy akarják-e használni ezt az eszközt. Ez az eljárás a programok módosításával járna, hiszen ki kell venni a programból a pénzt, és a reformvállaláshoz kell csatolni egy menetrend alakulna ki a teljesítmény tartalékra jövő év nyarán, őszén tudnánk ezeket a teljesítmény tartalékokat kiutalni, mert hogyha ez megtörtént, akkor már nem lehet variálni a pénzekkel. Tehát körülbelül így néz neki a menetrend, illetve a jogi határideje egy ilyen lehetséges átcsoportosításnak. Megint csak annak érdekében, hogy egyszerűek legyenek a dolgok, nem lehet utána már megváltoztatni a célokat, a megállapodást ambiciózus, de életszerű, elérhető célokat kell kitűzni, és különböző külső tényezőket is figyelembe fogunk venni. Néhány záró megjegyzés. Az egyik a kifizetésekre gyakorolt hatást illeti. Tehát itt nincsenek költségek, nem jogosult meg jogosulatlan költségekről beszélünk, nincs társfinanszírozás, nincs előfinanszírozás, és nyilván nincsenek jogosultsági szabályok, vagy részleges megvalósításra szóló kifizetések. Tehát egyszerűnek akarjuk megtartani a rendszert, a megállapodás követően az egész összeget átutaljuk. Az egyetlen ellenőrzés az, hogy a reform vállalást teljesítették el, nincsenek egyéb auditok. Az utolsó dolog, amit szeretnék mondani, ez egy nem igen megközelítés, tehát a bizottsági a végső döntés, hogy a követelmények teljesültek-e. Természetesen ez is egy kontradiktórius eljárás, tehát a tagállamok ellenérveiket előadhatják, hogyha mondjuk a bizottság kétségbe vonja, hogy a reformvállalás teljesül-e. Most, hogyha nem teljesült a reformvállalás, akkor elég egyszerű mivel nem lehet a pénzt visszatenni a programokba, mert ahhoz már túl késő lenne, akkor ezt a pénzt vissza kell fizetni. Azt hiszem, hogy itt be is fejezem. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen az Európai Bizottság előadását. Hallhattuk. Jordanova asszonynak adom most meg a szót a területi kohézió felelősének a bolgár elnökség részéről. A bolgár elnökség nyilatkozatát fogja ő most tenni. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék azért is köszönetet mondani, hogy a tanácsot is meghívták a mai ülésre. Röviden fogom ismertetni hogy a felelős munkacsoport, a struktúrás intézkedések munkacsoportja hol tart a tanács, nagy jelentőséget tulajdonít a befektetési és strukturális alapoknak. Nagyon fontosak a strukturális reformok a tagállamokban, az európai szemeszter keretében. A tanács számára nagyon fontos, hogy a kohéziós politika a társadalmi és területi kohéziót javítsa a szerződés elvárásainak megfelelően. Február 20-án kezdődött a munka ebben a munkacsoportban. A tagállamok nagyon sok fenntartást fogalmaztak meg a bizottság javaslatával kapcsolatban március 19-én és február 24-én írásbeli magyarázatokat kaptak a bizottságtól, de a tagállamok több szempontból is elutasítják a javaslatot, teljesítmény, tartalékból átcsoportosítás, és más részletek. Az aggályokat előadták a delegációk, és ezért úgy döntöttünk, hogy felfüggesztjük az egyeztetést. A tagállamok így a jövőbeli MFF javaslatot és a szektorális javaslatokat is először megbeszélhetik a bolgár elnökség alatt nem fog elfogadásra kerülni ez a javaslat. Köszönöm. Köszönöm szépen, egy nagyon egyértelmű nyilatkozatot hallhattunk a tanácstól. Rövid és világos nyilatkozatot. Folytatjuk a többiekkel. Mary McCarthy asszony jön tehát most a a reform programmal kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálom az előadásom vázlatát kivetíteni. Köszönöm. Tehát van egy előadásom, egy elég hosszú szlájdsorozat. sorozat nem fogom az összeset végigvenni, csak néhányra összpontosítanék. Először a strukturális reform támogató szolgálat munkájáról, illetve magáról a programról fog beszélni, illetve a program és a reform végrehajtási eszköz közötti különbségről, illetve a közös rendelkezések módosításáról. Elnézést kérdezi az elnök, valami gond van a vetítővel? Igen, most már megvan az előadás. Köszönöm. Át is ugrom ezt az SRSP költségvetés című szlájdot. 2015 óta támogatjuk a az intézményes struktúrák és adminisztrációk reformját. 2016-ban 3 millió lehetett előkészítő fellépésre fordítani. 142,8 millió áll rendelkezésre négy évre, 2017 és 2020 között a szakmai segítségnyújtásból csoportosítottuk át az 1B fejezetbe. Itt van ugye a szociális alap, meg az ERFA, tehát most 2000 17-re és 18-ra már a pénzek odaítélése megtörtént, 2018-ra és 19-re még nem. 19-re és 20-ra még nem. itt van, hogy hogyan kötöttük el a pénzeket 17-ben és 18-ban. 17-ben 16 tagállam részesült a támogatásban, 271 olyan kérelem érkezett, 83 millió euró értékben, 57 kérelmet fogadtunk be, 18-ban 444 kérelem érkezett, 152 millió euró értékben és 146 pályázatot fogadtunk be, vagy fogadtunk el. Tehát látható, hogy erős a túljelentkezés. Ezért is módosítottuk a struktúrális reform támogatást. Itt látható, 2017-ben és 2018-ban honnan érkeztek a pályázatok tagállami megoszlásban. Azt is láthatják, hogy a különböző szakpolitikák között miként oszlottak meg a benyújtott kérelmek vagy pályázatok. Mint látják, a gazdasági növekedési és vállalkozásfejlesztési területről érkezett a legtöbb, itt látható az elfogadott pályázatok megoszlása. 56%-uk az EU gazdaság irányítását mozdítja elő, 7%-uk a közösségi jogalkalmazását, 28 az unió prioritásait, és 9% a tagállamok saját prioritásait. Tehát az SRSS-nél és az SRSP-nél az elmúlt években ez történt, most pedig áttérnék a következő témára, amiről kérték, hogy beszéljek. Az SRSP összehasonlítása a reform megvalósítási eszközzel. Tehát itt látható, hogy mit szándékozunk megváltoztatni a pilot szakaszban az SRSP ugye a jelenlegi eh, MFF eh, alatt működik, szakmai eh, segítséget nyújt a tagállamoknak, teljes mértékben önkéntes alapon működik, egyik tagállamra sem kényszerítik rá ezt a technikai segítséget. A programnak ez a része tehát a technikai szakmai segítségnyújtás folytatódik 2020 után is, mint technikai segítségnyújtási eszköz. Az SRSP jelenlegi formájában a reform támogató program részévé válik a következő MFF-ben Hogyha megnézzük akkor, hogy ez a reform végrehajtási, megvalósítási eszköz hogyan is néz ki, a következő eszközben, a következő időszakban a reform támogatás egyik része lesz, és a nem euró övezethez tartozó országokat segíti az euróövezethez való csatlakozásban. Itt a reform megvalósítási eszköznek egy pilót szakasza van, miben áll ez az eszköz? Nos, pénzügyi ösztönzést ad a reformok végrehajtásához, és a reform végrehajtási eszköz pilotprojektként való bevezetése ugye azt a célt szolgálja, hogy a kísérlet során kialakuljon, hogy mi a bevált módszer. A kollega már elmagyarázta, hogy nem a reformok költségét térítjük meg, hanem ösztönzést adunk a tagállamoknak ahhoz, hogy gyorsan lebonyolítsák a szükséges reformokat. 2020 után a reformtámogatási program részeként ez folytatódik. Hogyha a javaslatot elfogadják, akkor 2019-ben kezdődhet a pilot projekt, aztán 2020-tól um, hasznos uh, információkat tudunk már begyűjteni azzal kapcsolatban, hogy hogyan fog működni, vagy hogyan működhet a reform megvalósítási eszköz. Milyen reformokról van itt szó? ez is felvetődött itt kérdésként. Olyan reformok, amelyekről Erik már említést tett korábban, az ország specifikus európai szemeszter ajánlásokban szereplő reformokról van szó, illetve az európai szemeszter mellékleteiben található reformok. Tehát amikor kihívásokról tesz megállapítást az európai szemeszter keretében a bizottság, akkor ezek a kihívások reformjavaslatok jogalapját képezik. Hadd mondjak egy példát. Egyes tagállamok például garantált minimális jövedelemrendszert akarnak bevezetni hát kialakítják, kitalálják, hogy hogyan működjön ez a minimális jövedelemrendszer, és akkor kidolgoznak egy javaslatot a végrehajtására ennek. És ennek a része lehet mondjuk az, hogy pilot projektként pályáznak ösztönző támogatásra egy bizonyos területen, bevezetnék a minimális jövedelmet, aztán ezt kiterjesztenék az egész gazdaságra. De hát nagyon sok példát tudnék mondani potenciális reformokra, nagyon sok különböző területen be lehet vezetni ilyen reformokat. Ez a konkrét reform a szociális területen volt, de az egészségügyben is reformokat lehet javasolni, funkcionális kórházát szervezést javasolhatnak egyes tagállamok. Vannak más esetek is, ahol tagállamok más területeken próbálnak változtatni, közszolgáltatások, adminisztráció, közigazgatás meg reformálása sorolni lehetne a lehetséges reform területeket. Az a lényeg ezeknél a javaslatoknál, ezt a tanulságot szűrtük le a strukturális reform támogatási programból, hogy a lényeg a párbeszéd, a tagállam és a bizottság előtt méghozzá az előzetes párbeszéd, amikor technikai támogatást nyújtunk, intenzív párbeszédet folytatunk, mielőtt a támogatásról döntünk. A reformvállalások ismertetésekor a tagállamok párbeszédes formában ismertetik ezeket a bizottsággal és egy sor problémát már előre ki lehet küszöbölni, mielőtt magát a javaslatot akár csak benyújtanák hivatalos formában. Nem akarom húzni az idejüket, nagyon szívesen válaszolok a további kérdéseikre a lehetséges reformokkal kapcsolatban, hogyha van kérdésük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez az első javaslatról folytatott vitákra emlékeztet engem a strukturális reform támogató program kapcsán, és ugye ez volt az a szakbizottság, amely ezt az egész folyamatot elindította. Most ugye a teljesítménytartalékról és a strukturális programról kell beszélnünk, nem magukról a reform cselekvésekről, hiszen tudjuk, hogy ezekre szükség van, és mi mindig is támogattuk ezt a programot. Most Spiros Spiridonnak fogok szót adni, aki a Koter Bizottság első alelnöke a Régiók Bizottságánál, és ő a Régiók Bizottságának véleményét fogja bemutatni a CPR és az ESI kapcsán a strukturális reformok támogatásának témakörében. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy meghívtak, hogy a Régiók Bizottságának a nevében hozzászólhatok én is a CPR kapcsán, és a teljesítmény tartalék felhasználásának kapcsán, hogy hogyan lehet a strukturális reformokat támogatni a különböző tagállamokban. Úgy gondolom, hogy Péter Oswald nevében, a Koter elnökének nevében is nyilatkozhatok a CPR kapcsán. Múlt év decemberében ismertük meg a bizottság kezdeményezését, és akkor a Koter úgy döntött, hogy a Régiók Bizottsága az első plenáris ülésen 2018-ban és ezért az első plenáris ülésünkön el is fogadtuk a véleményünket a CPR kapcsán és a teljesítménytartalék kapcsán, és úgy döntöttünk, hogy a régiók bizottsága támogatja a teljesítménytartalék felhasználását a tagállamokban. Szeretném elmondani, hogy ennek az állásfoglalásnak a régiók bizottsága részéről mik a fő következtetései. Először is voltak már régebbi véleményeink is, amelyek ebből a témában, ebben a témában születtek, és mindig is elmondtuk, hogy a helyi és regionális hatóságokat nem lehet nehéz helyzetbe hozni azért, mert az érintett tagállam nem felel meg a saját követelményeinek a gazdasági kormányzás, vagy pedig a deficit kapcsán. Másodszorban kimondtuk, hogy a kohéziós politikák nagyon fontosak az európai szemeszter keretein belül. Ezek nagyon fontos és legitim részei az európai politikáknak, és fontos részei az európai szerződéseknek. Véleményünk szerint a kohéziós politika be kell, hogy gyűrözzön a nemzeti reformprogramokba, és ez némi reformra is szorul annak érdekében, hogy a területi megosztást, illetve a decentralizált megközelítést lehessen alkalmazni. Mindezek után rámutatunk arra, hogy nagyon fontos a szociális és területi kohézió minden egyes Európai Uniós politika esetében, mivel hogy mindezek a szerződésekből fakadnak. A szerződésekben nincsen kötelezettség arra, hogy általános strukturális reformokat támogasson az Európai Unió tagállami szinten. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a szubszidiaritás elvének is érvényesülnie kell, és a kohéziós politikáknak nem az a lényege, hogy strukturális reformokat támogasson, hanem az a lényege, hogy a különböző régiók közötti fejlődési különbségeket csökkentse, és a lemaradott régiókat felzárkóztassa az élenjáró régiók felé. A kohéziós politika újra nacionalizálása, a társfinanszírozás elvét sérti, pedig ezek az érvek rendkívül fontosak ahhoz, hogy az EU számára releváns strukturális reformok jól, jól megvalósuljanak, hogy jó kormányzás érvényesüljön, és ezeknek a regionális politikáknak a katalizátor hatását is ki tudjuk használni. A többszintű kormányzás nagyon fontos a beruházások szempontjából, hiszen itt nemzeti politikák finanszírozásáról van szó, és koordinált fellépésre van szükség. Mindez sajnos nem tette lehetővé, illetve a bizottsági javaslat mindezeket a célkitűzéseket nem tette lehetővé. Az ISAF-es eszközök, illetve a tematikus koncentráció nem valósultak meg megfelelőképpen, és ez sérti a CPR alapvető célkitűzéseit. Amikor az állásfoglalás elfogadásra került, akkor az Európai Bizottság egyébként egy változtatást javasolt a CPR rendeletnél, illetve azt is javasolta, hogy a teljesítménytartalékot fel lehessen használni olyan reformokra, amelyeknek még nem ismerjük a részleteit. Most, hogy láttuk az új MFF javaslatot, az egész csomagot, most már látjuk, hogy mik a részletek ennek az eszköznek a felhasználásával kapcsolatban, és hogy hogyan vélekedik erről a jelenlegi bizottság. A teljesítmény tartaléknak tulajdonképpen az a lényege, hogy azon programokat és prioritásokat támogassa, amelyek ezt valóban megérdemlik. De Fontos az is, hogy a az illetékes hatóságok, a végrehajtó hatóságok is megfelelő munkát végezzenek. Nagyon fontos, hogy a késlekedéseket és a jogi bizonytalanságot elkerüljük. Sok szempontból kulcsfontosságú időket élünk meg. a bizottság javaslatát és az MFF-et, az új MFF-et is figyelembe kell venni, hogy hatékony eszközeink jöjjenek létre. Az ISI felhasználása strukturális reformokra tulajdonképpen kohéziós politikás célkitűzéseket tükröz, és van egy strukturális reform támogató program, amely szintén felhasználható, ugyanakkor ez inkább technikai segítségnyújtást jelent a regionális fejlesztési alap esetében. Lehetőség nyílik arra, hogy nemzeti programokhoz is technikai segítségnyújtási támogatást lehessen kérni. kérni. A február 1-i plenáris ülésen mi visszautasítottuk ezt a bizottsági javaslatot. A régiók bizottsága úgy gondolja, hogy hogy az Európai Unió bíróságához kell fordulni, amennyiben a második protokoll a szubszidiaritásról és az arányosságról, illetve ennek nyolcadik cikke nem érvényesül. Természetesen nyitottak vagyunk a kohéziós politika, az EU releváns strukturális reformok és az európai szemeszter közötti kapcsolatok megvizsgálására. Természetesen fontos a helyi és regionális hatóságok bevonása, a közös stratégiák kidolgozása, a fenntarthatóság, a környezet és a társadalom témakörében. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, Spiridon úr. A régiók bizottságának véleményét hallhatták a kedves kollégák, és most a regi képviselők kérésére itt van velünk a számvevőszék képviselője, Gerhard Ross, a második kamara elnöke, és Nils Brokop, főmenedzser. Remélem, mondja az elnök asszony, hogy jól ejtettem ki a neveket. Tehát két meghívott vendégünk is van a számvevőszék részéről. Uraim, ki kezdi a hozzászólást? Rossz úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy itt lehetünk, és a teljesítmény tartalékról szóló következtetéseinket el tudjuk mondani a 2014-2020-as időszakra nézve. 15 alapról van szó a teljesítménytartalék kapcsán. Nem volt ezzel kapcsolatos bírósági, illetve nem volt ezzel kapcsolatos döntésünk, ezért csak általános véleményt tudok elmondani. A számvevőszék foglalkozott a teljesítménytartalékkal és a teljesítmény kerettel, már attól fogva, hogy ennek jogi kerete megszületett, akkor is elmondtuk már a jogi szolgálatunk véleményét. A teljesítmény tartalék és a teljesítmény keret a 2013-as és 2014-es éves jelentésükben is kapott egy-egy fejezetet. Ekkor már ugye elkészült a jogi keret, és ezek után az ex ante feltételhez kötöttségről és a teljesítménytartalékról külön jelentést készítettünk el 2017-ben. Ezek voltak tehát azok a jelentések, amiket ebben a témában elkészítettünk, és most ezeknek az eredményeit szeretném bemutatni. Az a vélemény, amely 2011-ben született, abban kimondtuk, hogy a kohéziós keret tulajdonképpen egy input alapú mechanizmus, és nem eléggé teljesítmény koncentrált. Azok az elemek, amiket meg kellene változtatni, azok konkrétan a teljesítménytartalékhoz kötődtek. Megvizsgáltuk tehát a teljesítménytartalékot, és azt, hogy ezt hogyan készítették el, és úgy véltük, hogy ennek jelenlegi formájában a pénzügyi inputa a fontos, tehát hogy mennyi pénzt költöttek el, és a végső eredmények, illetve az output viszonylag kevés figyelmet kapott. Következő megjegyzésünk az volt, hogy annak érdekében, hogy jól működjön egy ilyen teljesítménytartalék, ahhoz a mérföldköveket és a célkitűzéseket megfelelő szinten kell meghatározni. Tehát ezeknek realistának, ugyanakkor nagyra törőnek kell lenniük, ettől függ majd ennek az egész teljesítmény tartaléknak a sikere. Végezetül pedig a teljesítménytartalék allokáció kapcsán megfelelő végrehajtási szintet kell elérnünk, ez volt a harmadik legfontosabb megjegyzésünk és fogunk majd az abszorpciós problémákról is mes- beszélni. Aztán ez volt ugye a 2011-es, aztán a 2013-2014-es éves jelentésben helyet kapott a teljesítménytartalék. És tulajdonképpen itt is azt láttuk, hogy az eredményekre nem koncentráltak túlzottan, ezek viszonylag marginális tényezők voltak. A pénzügyi mutatók leginkább megint a felvevő képességre, és nem pedig a teljesítményre koncentráltak. A teljesítmény tartaléknak hatékonyabban kellene működnie, de ehhez az szükséges, hogy a tagállamok a mérföldkövek és a célkitűzések tekintetében pontosabb információt küldjenek, hogy ezeket valóban elértéke vagy sem. Rávilágítottunk a kockázatokra is, még az egész vizsgálati periódus elején. Aztán 2017-ben az ex ante feltételhez kötöttségről készítettünk külön jelentést, valamint a teljesítménytartalékról is. A teljesítménytartaléknál ugye megjelöltük a 200 milliárd eurót, azért itt nagyon komoly pénzösszegről van szó a teljesítmény tartalékon belül. A végső következtetésünk az volt, hogy itt viszonylag kevés az ösztönzés a jobb teljesítmény elérésére, ugyanis itt is ugyanaz az input megközelítés érvényesült. Úgy véljük, hogy a teljesítménytartalék viszonylag kevéssé fog hozzájárulni ahhoz, hogy ezek a programok hatékonyabbak legyenek. De hát nem csak a problémákra mutatunk rá, hanem az erős oldalakra is. Úgy véltük, hogy az intervenciós logika megfelelően működik, megfelelő mutatókkal mérhető, ami a célokat illeti, itt ugye a tagállamokkal közösen kellett kitűzni a célokat, ami mindenképpen előrelépés volt, a 2000-2006, illetve a 2007-2013-as programozási periódushoz képest, amikor ez még nem így történt. Ami a gyenge pontokat illeti, megvizsgáltuk a mutatókat a teljesítmény belül, ezeknek 57%-a output jellegű, tehát arról szól, hogy mennyi pénzt költenek el, és mindössze 0,3% a mutatóknak vonatkozott valóban az eredményre, a teljesítményre. A teljesítmény tartalék ugye így a tagállami borítékokon belül marad, ezért nem alakul ki verseny, ez viszonylag stabil szinten maradt tehát a tagállamoknál. Ezt is megállapítottuk és megjelöltük a 2017-es különjelentésben. visszatérve arra, hogy jobb mutatókat kell alkalmazni, illetve a célokat realistán, ugyanakkor nagyra törő módon kell megfogalmazni. Itt a alkalmazott mutatók 46%-ánál nehéz volt megállapítani, hogy ezek köthetőek-e célkitűzésekhez, vagy pedig mérföldkövekhez. Valamint arról is beszélnünk kell, hogy esetleg a finanszírozást ki lehet-e igazítani, vagy fel lehet-e függeszteni alul teljesítés esetén. Az ajánlásunk az, hogy a 2020 utáni időszakra egy sokkal inkább teljesítményorientált megközelítést, egy eredménye orientáltabb megközelítést kell alkalmazni, tehát hogy mérni lehessen, hogy a jó eredményeket sikerült-e elérni, vagy sem. Tehát reméljük, hogy a következő programozási periódusban ez így történik majd. Úgy gondoljuk, hogy ez olyan eszköz, amely mindenképpen segíthetni azt, hogy a teljesítményre tudjunk koncentrálni. Ami pedig a strukturális reformtámogatás kérdését illeti, erről 2017-ben készítettünk egy véleményt a pénzügyi rendelet felülvizsgálatának kapcsán. Itt az eredmények, illetve a feltételeknek való megfelelés alapú megközelítésről beszéltünk, illetve arról, hogy a hatékony végrehajtást milyen módon lehet mérni. Aztán, hogy milyen kérdéseket kellett feltennünk nekünk a számvevőszéknél, az például az, hogy ez a pénz a teljesítmény tartalékból átkerül ebbe az eszközbe, akkor ez még továbbra is a kohéziós politikai célkitűzések végrehajtására szolgál, vagy sem? Továbbra is fontos a mérföldkövek és célok beazonosítása, hogy láthassuk, hogy milyen, mennyire eredményesek, mennyire jó a teljesítményük ezeknek a programoknak, és egyáltalán ki fogja ezeket ellenőrizni, és ki fogja ezeket auditálni, és hogy ki fog ellenőrizni a nemzeti reformokat. A strukturális reformok határideje három év. Kérdés, hogy három év elégséges arra, hogy valóban végrehajtsunk egy reformot. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Mára Ennyi előadást hallhatunk, ezeket az álláspontokat, és most kezdjük meg a vitát. A társ előadóké először a szó. Krell asszony. Igen, köszönöm szépen. Nos, a meghallgatásoknak a fele olyan dolgokról szólt, amiről ma itt nem is akartunk beszélni. Ma kizárólag arról van szó, hogy a rendelet módosítása a teljesítmény tartalék felhasználására hogyan alakul. Nem, az összes többi eszközről nincsen szó, nincsen szó arról sem, hogy magát a tartalékot, mint elképzelést jónak tartjuk-e. Ezek teljesen más kérdések. Ami fontos, Breszka úr, hogy a bizottságnak van egy javaslata, a tanácsnak van egy álláspontja, akik ellenzik ezt, és van a ö, regi szakbizottságnak az állásfoglalás, és mi is ellenezzük. Én, mint előadó, társ előadó, az elejétől fogva tisztáztam azt, hogy a parlament soha nem akart teljesítménytartalékot, bár nem tartom ezt teljes elképzelésnek, de nem akart és egyébként ezt hallattuk is megjegyzésként. Viszont most azt teljes mértékben ellenzem, hogy most a tagállamokkal és a régiókkal kereskedjünk, hogy kivegyünk pénzeket belőle azért, hogy strukturális reformokat támogassunk, legyen az bármilyen reform. Én beszélgettem emberekkel, és hallottam, hogy egyetlen tagállam van, akit érdekelne egy ilyen kísérleti projekt, ez, ez a tagállam Portugália, és hallom azt is, hogy a tagállam és az érintett régiók között, a tagállam és a bizottság között hatalmas mennyiségű konzultációt kell egyáltalán lefolytatni ahhoz, hogy egy kísérleti projekt beindulhasson. És tudjuk, hogy csak 2018-2019-ről lehet szó, mert utána változik az egész elképzelés. A következő lenne a javaslatom. Egyszerűen szeretném, hogyha halkan, csendesen és probléma nélkül a bizottság visszavonná a javaslatát. Én tudom, hogy a bizottságnak már vannak ilyen módszerei, ha valamit, valami ö, kísérleti projektet tesztelni akarnak, akkor tessék, tegye ezt meg a bizottság Portugáliával együttműködve, de ehhez nem kell belenyúlni mindenbe, minden alapba, és nem kell milliárdokat fölszabadítani, vagy ezt az elképzelést felvetni. Ha mégis megteszik ezt, akkor ezzel azt az üzenetet küldik, hogy a kohéziós politikára erre a pénzekre nincs szükség egyébként. Az új kohéziós politikában 2020 után mi, mint parlament, és a, az új társelődöm, Novakov kolléga, teljes mértékben egyetértünk abban, hogy a strukturális reformok a jövőben legyenek-e a kohéziós politika részei, vagy sem, csak érintőlegesek. Ezt meg kell vitatnunk egymás között, de én azt gondolom, hogy nem kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy a jövőbeni politikákról vitázunk itt. Én azt hiszem, hogy kicsit vissza kell tekintenünk. Legyen egyszerre egy kísérleti projekt Portugáliával, és akkor utána kiderülhet, hogy szükség van-e a 20 milliárd euróra. Úgyhogy én szívesen segítek, ha Portugáliával akarnak egy ilyen kísérleti projektet, de azt nem, hogy a teljesítmény tartalékba bele nyúljunk, illetve a rendeletet módosítsuk. Ezt tényleg nem. Ha úgy tetszik, akkor a better regulation elképzelése alá ez teljesen beleillene. Okay. It was... Elnök. Ez egy társelőadó véleménye. Van Nisztelrooy úr. Köszönöm szépen. Mi, mint raportőrök, az elejétől fogva nagyon aktívak voltunk. And we had a full debate with the commissioner on, on what will the new instrument. A biztossal is egyeztettünk, hogy mi lesznek az új eszközök 2020 után. Lesz külön költségvetés, a kéziós politika kapcsolódni fog a struktúrás alapokhoz, vagy mi fog történni? A struktúrás reformokra ez már egy teljes költségvetés. Ezt már nem a struktúrális alapokból kellene kivenni. Vita folyik arról, hogy a teljesítmény tartalékot használhatnánk-e, ahogy azt a bizottság szeretné. Februárban a plenárison egy szóbeli kérdést tettünk fel, a szakbizottság készítette ezt elő, és egyértelmű volt a kérdés. Nem kaptunk választ a lusta bizottságtól. Westphal kollégának volt egy jelentése, amiben azt mondtuk, hogy ha a tagállamok gyorsabban költik a pénzt, akkor hozzá lehetne nyúlni esetleg a teljesítmény tartalékhoz. És ezt egyeztettük a bizottsággal. Ezért volt a szóbeli kérdés, és hát a válasz az elég egyértelmű. A bizottság nem hajlandó változtatásokat eszközölni. A jelenlegi jogalkotásban ezt idézem a válaszból. Itt pedig pontosan erről van szó. Miért? Azért, mert előső sorban egy tagállamban minden egyes indikátor ki kell teljesíteni, mérföldkövek vannak, ehhez kapcsolódnak jogi kitételek. Másodszorban a bizottság azt mondja, hogy 2019 végéig lehet erről szó. És aztán majd felszabadítjuk a pénzeket 2020-2021-ben. Ezért ez csak komplikálná a rendszert, és fokozná a tagállamokra nehezető nyomást, anélkül, hogy kézefogható haszna lenne. Ezt olvasom itt, úgyhogy a bizottság egyértelművé teszi, hogy ők tiszteletben akarják tartani a jogi alapot. Most pedig jönnek ezek az érthetetlen javaslatok. Tudom, hogy lejár a hozzászólási időm, de tényleg rugalmasnak kell lenni mind a két oldalról, hogy ha valamit el akarunk kérni, kicsit fel akarom mérni itt a terepet. Ha nem rugalmas valaki, akkor nem fog működni a dolog. Krell asszony már mondta, és McCarthy asszony megjegyzésére reagált a parlament részéről. Ez egy kezdeményezés volt. Aztán mi társelőadók azt mondtuk, igen, a struktúrás reform támogatására. Most pedig Tomasics asszony, azt hiszem nem sokára a plenárisra kerül a javaslata, hogy teljesen mértékű pénzügyi támogatást adjunk és aztán elérkezünk ehhez a pillanathoz. Von Breska úr. Tudom, kilenckor kezdett. És tele volt energiával, és azt az üzenetet közvetítette, hogy a teljesítmény tartalék eltemetődik, és a következő időszakban nem kell számolnunk vele. Tehát nem, ezt mondta. Nincs. A parlament nem akarja ezt. A tanács sem akarja ezt. To do, and Committee of the Regions gave their, their points, uh, and maybe... Nos, talán a széktől megkaphatnánk a teljes kinyomtatott előadást, mert itt egyszerűen két dia van előttem, két lapon, úgyhogy esetleg. De a végkövetkeztetés csak egy lehet. Vagy vegyük le az asztalról, vagy júliusban szavazhatunk. Az e-kártyáról is szavaztunk, az imkóban. leszavazhatjuk a parlament részéről, és akkor talán majd a bizottság egyszer nem fog hallgatni. Ki tudja? Lehet, hogy más a véleményük. Lehet, hogy azt a véleményt követi, hogy bizonyos országokat támogassanak. De a teljesítmény tartalékhoz való hozzányúlás az nem az az elképzelés, amit támogatnak. Ez egy lépése túlmegy az elviselhetőn, jogalépések és az ország specifikus ajánlásoknak a 70%-a a régiókat illeti, Tettem. őrült ez a javaslat, csak nem illeszthető bele az eddigi politikánkba. Kollégák, én a következőt gondolom. a bizottság vonja vissza ezt a javaslatot, hogy Konstance Krell is mondta. Különben leszavazzuk. Köszönöm szépen. Thank you. I have to say two things. Elnök, két dolgot szeretnék mondani. Az előadásokat illetően minden regi tag, ahogy az szokásos, megkapja az összes előadást. A regi ülés után. A délelőttieket is, és a délutániakat is, úgyhogy megkapják ezeket. Másodszorban. Reggel nem tetszett önöknek, nem tetszett önnek a torta. Nekem ma délután nem tetszik a temetés szóhasználata. Úgyhogy jó, ezért bocsánatot kérek. De nem, nem. Tehát a torta, a torta tényleg nem tetszett. Nekem se tetszett a temetés. Úgyhogy Tomasics asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én csak a ö, előadásokat illetően a következőt mondanám. Én támogatom ezt a javaslatot. Azt hiszem, hogy ösztönzőként lehetne használni ezt az eszközt olyan tagállamok számára, akik az egészségügyben hiányjal küzdködnek, például kórház hiányjal, olyan tagállamokban, amelyeknek erre szüksége van. De sajnálatos módon néhány tagállamnak nincs meg a tudás anyaga, vagy nem kap segítséget a bizottságtól. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a tagállamok és a bizottság együttműködhetne, ez egy jó kezdet lenne és persze hozzá kell egyeztetni a kohéziós politikához. Köszönöm. Köszönöm, Van Mirtenberg úr. Igen, köszönöm szépen, hogy szerintem a konzervatívok részéről pozitívabbak vagyunk. Mi úgy gondoljuk, hogy van kapcsolat a kohéziós és a struktúrás alapok között, és profitálni kell a beruházásokból. Ez az első. de közben aztán hogyan valósítsuk meg ezt gyakorlatban. Azt hiszem, hogy ez az oka a mai időzőjelben meghallgatásnak. Miért nem tettek föl a társelőadók kérdéseket a számvevőszéknek, meg a bizottságnak? Én erre használom ezt az időt. Az egyik az, hogy hogyan definiálnák az ösztönzőkre szánt összeget. Miféle kritériumok alapján ez egy egyszeri összeg? Hogyan? Aztán a prezentáció utolsó részében a számvevőszék mondta, igen, én is támogatom az előrehaladást, a strukturális reformokat, csak nem értem, hogy hogy lehetne ezeket mérni mikor lehet valamiről azt mondani, hogy sikeres. Ehhez kellene kritériumok. Ez pedig az elszámoltathatósághoz kötődne. Úgyhogy gyakorlatban hogy működne ez? Tehát elméletileg támogatom az elképzelést, ezt személy szerint jónak gondolom, jó, mint kísérlet, de aztán jönnek ezek a kérdések. Hát a parlament az nem fogadhat el egy olyan javaslatot, ahol néhány év múlva a számvevőszék azt mondja, hogy önök rábólintottak a mechanizmusra, csak a gyakorlatban ezt nem lehet megvalósítani. Különösen az elszámoltathatóságot illetően. Mivel választott képviselők vagyunk, mi elszámoltathatók vagyunk a választóink felé. Úgyhogy be kell számolnunk arról, hogy hogy bánunk az adófizetők pénzével. Nem zárkózom el, csak nem egészen értem, hogy gyakorlatban hogy működik a gyakorlat, a kritériumok. Én több információt szeretnék, mielőtt dönthetnénk az aldéban is arról, hogy mi legyen ezzel a javaslattal. Köszönöm szépen. Következik a vita és a kérdések. Nos, a javaslatnak a jogalapja más volt Dombrovskis biztos elmondása alapján, mint amit most idéznek. Tehát elvitték innen más szakbizottságba, és erre hivatkoznak. de teljesen megváltozott a javaslat. A reform megvalósítási eszköze nincs bajom, de a többi az ekonra tartozik. A valóságban elvégeztük a munkánkat. A konklúzió az, hogy az utolsó lépést nem tudjuk megtenni, de ön is érti, hogy megváltozott a javaslat? Persze, értem. Na de hát a végfelhasználó, a tagállam, amelyik reformokat akar végrehajtani, és hogy a franciák mondják, a cuisine interne, a boszorkánykonyha nem érdekli őket. Ők támogatást akarnak, segítséget akarnak, és szerintem az Európai Parlamentben támogatnunk kell ezt a folyamatot. A kulcskérdés nem ez. A kulcskérdés az, hogy elfogadjuk-e azt, hogy a teljesítmény tartalék egy részét arra használják, hogy strukturális reformokat hajtsanak végre. Milyen reformok, hogyan, milyen ö, követelmények alapján itt ö, csekket adunk-e az Európai Bizottságnak, szabad kezet, ö, hogy az adófizetők pénzét ö, felhasználja. Ezekre a kérdésekre szeretnék kérdést kapni, nem arra, hogy mi a jogalap, meg hogy, hogy ki az illetékes szakbizottság, az ECON vagy mi, végeredményben a tagállamokat kell segíteni, hogy a struktúrális reformokat lebonyolíthassák, mert ez a legfontosabb. Rendben, mondja az elnök. Köszönöm. Michel asszony. Nos, én is összezavarodtam. Csak más miatt. Ugyanúgy, ahogy Krell asszony, Hát nem értem. Nem támogathatunk olyan reformigényt, ami nem létezik. Egyetlen tagállam van, aki élne ezzel a lehetőséggel, akkor ezért valami nem stimmel a javaslaton, nem? Másodszorban mennyire megalapozott kell, hogy legyen egy javaslat. Hallottuk, a tanács ellenzi, a régiók bizottsága ellenzék, pedig ők a kohéziós politikának, ők a szakértői, és az ő feladatuk az élet körülményeknek a kiegyensúlyozása. Én nem azt a benyomást kaptam, hogy elkészületlenül jöttek volna ide az előadók. Felkészültek voltak, és 22 milliárd eurót kivenni, Hát én személy szerint azt gondolom, hogy ez felelőtlen, és össze is zavar. Thank you, Ms. Vanna. The floor is yours. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, Vanna asszony. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon röviden mondanám, hogy teljes mértékben támogatom az előttem szólót, illetve Krél asszonyt is. Én alapvetően nem értek egyet a teljesítmény tartalékra vonatkozó javaslattal, illetve azzal a javaslattal sem, hogy megint megpróbálnának a kohéziós politikából egy másik eszközre átcsoportosítani pénzeket, nem azért, mert úgy gondolom, hogy annyira jól működött volna a teljesítmény tartalék, és nem is azért, mert a strukturális reformprogram ellen lennénk, a probléma azzal van, hogy nincs szükség erre a javaslatra, hogy az előttem szóló mondotta. Május másodikán egy új költségvetési sor jelent meg az MFF-ben, egy új EU eszközre, ez egy új eszköz, új kerettel, ez nagyon sok pénz, és ez nem tisztességes a régiókkal szemben, ez egy csalódás a régiók számára, mert ők el akarják érni azokat a célokat, amiket vállaltak. És mi is úgy gondoljuk, hogy a bizottságnak vissza kellene vonnia ezt a javaslatot. Köszönöm szépen, Dámátó asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony ha én jól értettem, egy olyan módosítás áll előttünk, ami a közös rendelkezésekre vonatkozik, és mindenképpen meg kell akadályoznunk, hogy ilyen irányt vegyen a kohéziós politika bizottság szándékai szerint. Hallottam, hogy a, bizot, a tanács is ellenzi, meg a régiók bizottsága is, és ennek a szakbizottságnak a többsége is. De nézzük, hogy mi a tartalma ennek a javaslatnak, amiről ma vitát folytatunk. Arról van szó, hogy a performance tartalékot struktúrális reformokra lehetne használni. Két és fél milliárd euróról van szó, 6 százalék a struktúrális alapoknak Olaszország esetében. Tehát a rendeletet módosítanák, aztán jönne egy tesztelés, pilot szakasz, nem a kohéziós politikához tartozó eszköz lenne a reform elősegítő eszköz, hanem önálló tétel. A régiók bizottságának a véleményével értek egyet azért, mert aggaszt a központosítási szándék, ami kiderül ebből a javaslatból. A területi politikákból a forrásokat a makroökonomiai szintre, nemzeti szintre vinnék át. A gazdasági és szociális partnerség más vonatkozásairól megfeledkeznek, és a szubszidaritás, a képviseletek fontossága sem kerül figyelembe vételre. A rendeletet most módosítják, ahelyett, hogy 2019-ben a terveknek megfelelően értékelnék a performance tartalékot. Nagyon jó, hogyha úgymond egyeztetik a struktúrális reformokat a bizottsággal az európai szemeszter keretében. az ilyen reformokkal egyetérthetnénk. Gondolok itt az adóelkerülés elleni küzdelemre, a korrupció elleni fellépésre, de a jóléti egészségügyi rendszerekről is beszélt a bizottság. Itt a rugalmasság azonban a prekariátust erősítés és mi nem tudjuk az ilyen reformokat támogatni. Tehát elvonatkoztatva attól, hogy mennyire értünk egyet általában a reformokkal, a kohéziós politikából nem szabad így átcsoportosítani pénzeket. A kohézió már a sokadik pofont kapja, és egyetértünk a régiókkal. Ők is fel vannak háborodva itt a kohézió alapelvei Eh, vannak terítéken, a többszintű irányítás, a szubszidiaritás, a 174-es szerződés cikkre eh, szeretnék hivatkozni, ne az európai szemesztert idézzék állandóan. És van itt még egy veszély. Azok az államok, amelyek kevésbé tudják felhasználni az európai strukturális alapok pénzeit, a teljesítménytartalék el nem veszítése érdekében a strukturális alapokkal is alkudozhatnának, és a kohézióból szereznének így támogatást. A bizottság tette egy javaslatot, ami tetszett volna nekünk, hogy a minimális jövedelmet, ahogy mi állampolgári jövedelemnek hívjuk, a jelenlegi kormány számára ez nagyon fontos, támogatja a bizottság, illetve példaként említette meg 27 tagállam esetében 20 milliárdos költségről lesz szó. Ez óriási összeg lenne. A bizottság az elmúlt években úgy gondolja, hogy a spot jellegű, vagy reklám jellegű, szenzáció jellegű bejelentésekre akármennyi pénz van. Például az 5G mindenkinek sem működött. 27 tagállam esetében ezek óriási összegek. Köszönöm szépen. Köszönöm, Maletics asszony kérte a szót. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, minnyáján egyetértünk, hogy a kohéziós politika és a jelenlegi eh, CPR alapján eh, a kapcsolatnak meg kell lennie az európai szemeszterrel, vagyis eh, a strukturális reformokhoz is kellennek köz, kapcsolódnia az operatív programokon belül a tagállamoknak ezeket a strukturális reformokat prioritásként kell kezelniük, ez már is így van részben. Úgy gondolom, hogy ugyanolyan súlyt kell adni minden prioritásnak, és minden prioritás keretében a teljesítménynek a strukturális reformok prioritásainak is, az innovációs kutatási, KKV, energia, közlekedés és a többi prioritások ugyanolyan súlyjal kell, hogy latba essenek, mert a teljesítmény tartaléka jó teljesítményt díjazza. Amennyiben ez a helyzet, akkor nem értem, hogy miért csak a struktúrális reformoknál vezetik be ezt az újdonságot. Hogyha egy tagállam nagyon jól teljesít, akkor az operatív programon belül ott van a strukturális reform, mint prioritás, és ezt lehet jutalmazni. Hogyha ugyanez a tagállam nagyon jól teljesít mondjuk a közlekedésben, vagy az energiahatékonyságban a saját prioritásain és operatív programján belül, akkor ezt az országot is jutalmazni kell ezekért a prioritásokért és teljesítményért. De egyenlő bánásmódra van szükség. Hogyha a teljesítmény e, tartalékról beszélünk, úgy gondolom, hogy ezeket rugalmasabbá kell tenni, és minden prioritásra ki kell terjeszteni, nem csak a strukturális reformokra. Ezért gondolom, hogy ez a javaslat nem jó, azonos bánásmódot kell biztosítani minden területnek. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Van-e másnak e, észrevétele? Nincs. Engedjék meg, hogy két dolgot pontosítsak. Először is a menetrendet. Mint hallhatták, a régiók bizottsága plenáris ülésén februárban fogadta el az álláspontját. Tehát itt az átfedés az új MFF javaslattal, meg az időzítés nem a bizottság hibája. Szokás szerint itt a parlamentben nagyon lassan tudtuk eldönteni, hogy melyik szakbizottság illetékes. Sajnos ezt kell mondanom. Most dolgoznunk kell, és döntésre kell jutnunk. Ezt el kell, hogy mondjam hallhattuk a Régiók Bizottságának az álláspontját, az februárban alakult ki, most ma június 20-át írunk először is. A második dolog, újra hangsúlyoznom kell, ez a szakbizottság nagyra értékeli és támogatta a strukturális reform támogató programot, és úgy gondoljuk, hogy indokolt ez a program, és látjuk az eredményeit, hatásait, és a szolgálatok által adott adatok lenyűgöztek bennünket. A kérdés az alapvetően a teljesítmény tartalékkal kapcsolatos, és hétfőn valószínűleg szavazunk a támogató programról, a reform támogató programról, és a mi hozzáállásunk pozitív. A konkrét kérdés, ami problémás, az a teljesítmény tartalék felhasználása. Pillanatnyilag ezzel van a gond. Erre vonatkozott az összes észrevétele a Regi Szakbizottságnak. Most ö, visszaadnám a szót az előadóknak, hogy tudjanak reagálni. Van Breszkúr. Mindenkelőtt köszönöm, elnök asszony, és talán nem fog meglepődni, hogyha Krél asszony felkérését udvariasan elutasítom, nem szeretnénk visszavonni a javaslatot, hanem az asztalon szeretnénk tartani. Talán ez nem nagy meglepetés. A második dolog, szeretnék emlékeztetni egyetlen dologra. Ez egy opció, ami nagyobb rugalmasságot ad a tagállamoknak, senkit nem kötelez semmi arra, hogy használja, alkalmazza a nagyobb rugalmasságot, és igaz, hogy pillanatnyilag talán a legelőre haladottabb tagállam Portugália, amely érdeklődik ez iránt. De lehet, hogy jövőre olyan helyzetben találják magukat, hogy sok program nem teljesít elég jól a tagállamokban, és nehéz a teljesítmény tartalékot megkapni mivel a tagállamok ezt megállapítják, mondhatják azt, hogy a teljesítménytartalékban rendelkezésre álló pénzt erre eh, használják inkább. Tehát lehet, hogy néhány hónap múlva sokkal nagyobb érdeklődést tapasztalunk majd a tagállamok részéről. Majd meglátjuk. A második dolog, amit Lambert van Nistelrooy úr ö, eh, említett, igaz, eltöröltük 2020 utánra a javaslatunkban a teljesítmény tartalékot, ugyanakkor nagyon erőteljesen hangsúlyoztam ma délelőtt, hogy lesz egy félidős felvizsgálat 2024-25-ben, és a félidős felvizsgálathoz a 26-27-es teljes összeget, ami sokkal nagyobb össze, kétszer 14 százalék, tehát 28 százalékot úgy fognak beprogramozni, hogy egyrészt milyen szükségletek vannak, nem tudjuk, hogy a migrációs válság hogyan alakul addig, egy ilyen hosszú idő alatt. A másik kritérium pedig, ami a rendelettervezetben szerepel, megnézzük a programok teljesítményét. Ugyanis a teljesítmény keretek és a mutatók, amelyek itt a szemvevőszék jelzett, ugyanazok maradnak. Tehát meg tudjuk nézni, hogy milyen a teljesítmény, és a tagállamok és a régiók dönthetnek úgy, hogy a finanszírozást megváltoztatják. Tehát két teljes évi pénzkeretről lesz akkor szó, nem a jelenlegi teljesítménytartalékról lesz szó, ahogy ma értjük, hanem az akkori állapotról. Van Mintenborg úr, valóban általány összegek kifizetéséről van szó, és hogyan lehet ezeket az összegeket megállapítani. Őszinte leszek, nehéz. Két oknál fogva. Először is tisztában kell lennünk azzal, hogy a teljesítménytartalék mondjuk Lengyelországban sokkal nagyobb, mint Luxemburgban. Nem meglepő, 80 milliárd Lengyelország támogatása, Luxemburgé kevesebb, mint 1 milliárd. Tehát óriási összeg ez az egyik oldalon, és nagyon pici a másik országban. Na, de hát ezzel nem tudunk mit csinálni, ez így van. A 2020 utáni javaslatban biztos lesz erre valamilyen megoldás. Minden esetre mm, ugyanolyan, vagy hasonló reformra egy másik ország kevesebb pénzt kaphat adott esetben, mint az egyik ugyancsak nagyon nehéz felmérni az egyes reformok értékét. Nehéz ezeket beárazni. Senki nem képes a reformok költségét megbecsülni, hiszen időnként társadalmi költségei is vannak a reformnak. Bár vannak erre modellek, nehéz ezt a gyakorlatot elvégezni, legalábbis a pilotprojektnél. Ezzel együtt mi úgy látjuk ezt, hogy a tagállam tesz majd rá egy javaslatot. Azt mondja, hogy ilyen meg ilyen reformot szeretnénk lebonyolítani, és szeretnénk ehhez ennyi meg ennyi pénzt, mert ennyire van szükségünk a végrehajtáshoz. És ahogy említettem, párbeszéd követné ezt a bizottság és a tagállam között, még egy társ értékelési peer review mechanizmust is javaslunk, más tagállamokkal, tagállamon belül parlament bevonásával. Tehát megbeszélnénk, hogy a bizonyos reform típus jó ötlete, és hogy a pénz összeg reális-e. Ez nem egy ideális rendszer nem annyira szofisztikált, mint amennyire talán lehetne, de hát pont ez a célja egy pilotprojektnek, hogy kialakuljon a rendszer. És azt hiszem, hogy Mary is akar néhány szót szólni a reformértékelésről és más témákról. Igen, köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány dologra szeretnék kitérni. Erik mondta, és igaz, hogy eddig csak egy tagállam, Portugália említette meg, hogy használná a pilotot, ugyanakkor több tagállam is érdeklődött, hogyha hamar meg lehetne kezdeni a pilot projektet, akkor érdekelni őket. Ez fontos, mert az előkészítő szakaszban résztvevő tagállamok itt a strukturális reform támogatásnál a program teljes aktiválásakor igen aktívakká váltak. A tagállamok már most elgondolkodhatnak arról, hogy milyen struktúrális reformokat javasolnak a jövőben. Tehát én nem mondanám, hogy csak egyetlen ország fog érdeklődni. Még egy dolog érdemes még említésre, ez gyakran felvetődik, amikor kohézióról és az európai szemeszterről van szó. Azt gondolom, hogy a pénzügyi válság idején minnyáján megtapasztalhattuk, hogy a pénzügyi válság, amikor lesújt, az egész gazdaságot sújtja, nem csak a pénzügyi szektort, a kohéziót a válság nagyon megingathatja. Ezért, hogyha a strukturális reformokat nem hajtják végre, akkor ez a jövőben is így történhet. Én nem húznék demarkációs vonalat a kohézió és a strukturális reformok között. Úgy gondolom, hogy ugyanahhoz a témához tartoznak. Szerintem ezt fontos észben tartanunk. Végül pedig a kifizetendő összeg megállapítása, ahogy Erik is említette, hát ez elég trükkös dolog, nem könnyű ezt meghatározni. A reformokat nem fogjuk beárazni, nem lesz rajtuk árcímke, mert a pénzügyi támogatás ösztönzésnek tekintendő, nem a költségek megtérítésének egyes tagállamokban bizonyos reformok nem is kerülnek sokba, de nincs ösztönzés rájuk. Tehát itt az ösztönzés a lényeg, nem a reform költsége maga. És ahogy Erik mondta, nem mondhatjuk, hogy ugyanaz a reform ugyan annyiba fog kerülni minden tagállamban. Ez egyszerűen nem igaz. Egyes országokban ez egy alapvető változás a gazdaság szempontjából, más országokban nem. Ami azt illeti, hogy uh, hogyan uh, osztjuk ki a pénzt. Ugye a társértékelésnél, szakértők megkérdezésénél pontosan az a lényeg, hogy a reform Viktor várható-e, hogy meghozza az elvárt eredményeket. Sok munkánk van tehát, hogy eljussunk eddig. A pilot pontosan ezt a célt szolgálja tesztelni akarjuk, hogy mennyire működik a dolog. Az értékelési kritériumokkal kapcsolatban. Nos, ezek a reformtámogatási programjavaslatban szerepelnek, több értékelési kritériumot alkalmaznánk a reformvállalás értékelésekor, megnéznénk, hogy fontos reform -e, nagy kihatása lesz-e a gazdaságra, vagy csak részleges a kihatása a gazdaságra, hosszú távú hatása lesz-e, sok mindent megváltoztat-e a jövőben? Javítja-e a gazdaság ellenálló képességét? Mindezeket a tényezőket figyelembe kell majd venni, amikor a javaslatot értékeljük. Tehát a jelentőségét, hogy komoly reformról van ez szó, egyetlen tagállam egyetlen reformot is javasolhat, meg több reformot is javasolhat ahhoz, hogy megkapja az ösztönzést. Ezekről a részletekről most folyik a munka nálunk. Nagyon fontos lenne számunkra, hogy információt kapjunk a tagállamokban folyó kísérleti projektekről, pilotokról, mert ennek alapján tudjuk kialakítani az utat a jövőben. Köszönöm some of the others... Köszönöm szépen. A meghívott vendégek közül szeretne még valaki hozzászólni? Igen, tessék. Portugáliát valóban több ízben is említették. Rodriguez képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen. Ez a kísérleti program tulajdonképpen olyan időpontban került megvalósításra, amikor nagyon komoly strukturális problémák voltak Portugáliában. Itt ugye nagyon komoly készségfejlesztésről is szó volt. Na most voltak hezitálások a körül, hogy ezt a támogatást megkapja Portugália vagy sem, illetve hogy ezt strukturális alapok vagy strukturális célokra fel lehet használni, vagy sem. Amikor olyan tagállamokat látunk, amelyek reformokat próbálnak megvalósítani, és útközben csökkentik a támogatási összegeket, azért látható, vagy gondolom mindenki számára érthető, hogy Portugália számára ez mennyire fontos valahol kellene beszélnünk ezekről a kérdésekről. Attól tartok, hogy a mi példánk, a portugál példa, talán most ez itt az egyetlen eset, Azért ne feledjük el, hogy Portugália volt az egyik legsújtottabb ország, a válság által leginkább sújtott ország, és az egyik legrosszabb évünk, az egyik legnehezebb évünk a 2014-es a 2014-es év volt. Természetesen elindultak a strukturális reformok, és ezt össze kellett kötni más reformokkal is. Köszönöm. Köszönöm, Van Miltenborg úr. Köszönöm. A szemvevőszéknek szeretnék egy rövid kérdést feltenni. Gondolom, hogy lesz lehetőség arra, hogy válaszoljanak. Tehát vizsgálják-e az Európai Bizottság által odaítélt összegeket és az elszámoltathatóságot, amennyiben ezt a javaslatot egyszer elfogadjuk, és ez valósággá válik, akkor örne, hogyha elkerülnénk azt a rossz helyzetet, ami néhány évvel ezelőtt előállt, amikor nem vették figyelembe ezeket a tényezőket. Úgyhogy mi a véleményük a bizottság válaszával kapcsolatban? A számvevőszék képviselőjét kérdezem, hogy szeretne most szóban válaszolni, vagy pedig küldjük el írásban a kérdést, és akkor a számvevőszék is írásban válaszol. Mit szeretnének? Köszönöm, jobban szeretnék erre írásban válaszolni, de most szóban is adhatok már egy rövid választ. Tehát természetesen jobban kell látnunk a helyzetet, jobban kell látnunk az összegeket, a számadatokat, és azt, hogy mit tekintünk mérföldkőnek, illetve célkitűzésnek, és egyáltalán hogyan lehet ezeket számszerűsíteni és mérni amennyiben a bizottság nem ért egyet egy nemzeti reformmal, akkor erről természetesen tárgyalásokat kell nyitni, és utána a számvevőszéknek is meg kell vizsgálni ezt a bizonyos nemzeti reformot, de kérnénk a, vála- a kérdést írásban, és akkor fogunk is erre válaszolni. Köszönöm szépen, fogunk levelet küldeni a számvevőszéknek ezzel a kérdéssel. Spiridon úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. Nincs nagyon értem, hogy hozzászóljak, de néhány dolgot azért hangsúlyoznék. A vitát hallottam. Ő senki nem ellenzi az reformokat, ezek szükségesek mindig. De láttunk regionál és, és nemzeti problémákat is az országomban, Görögországban, és úgy gondoljuk, hogy a reforma az a politikai akaratnak a kifejeződése, nem igazán gazdasági kérdés, nem pénzügyi kérdés. Nem fogom most akkor felvetni a kormányzás problémáit, az se, hogy a politikai kohézióra egyre kevesebb pénz jut Európában, hanem mondanék valamit Juncker úr mondta, nem én, hogy Európa lassan kilápal a válságból. Én azt mondanám erre, hogy az a súly, az az ellensúly, ami megtartja az Európai Uniót, a politikai kohézió, az összetartás. Nem a több éves pénzügyi keret, az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, csökkennek az összegek, amelyeket az igazságoságra és a kutatásra szánnak, más szükségletekre, sürgőségi ügyekre sem jut pénz. A problémák megoldására nincs pénz, ez mind azt eredményezi, hogy a politikai összetartás csökken. Ez veszélyes. Én nem régen raportőre voltam egy témának a közlekedés területén. Higgyenek nekem, már nincs egységes Európai Unió, amikor Magyarországon 12 12-ét keresi annak, amit egy sofőr keres Belgiumban. Ha nincs politikai összetartás, akkor vége. Minden más technikai kérdés. Köszönöm szépen. Thank you. Thank you very... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az új kohéziós politikáról folytatott vitát nem fogjuk most újra kezdeni, inkább koncentráljunk a mai szűk témánkra. Azt hiszem, hogy ez is elégséges. Köszönöm mindenkinek a részvételt, lezárjuk a vitát. Több lehetőség is áll előttünk, meg fogjuk ezt vizsgálni a parlament jogi szolgálatával és az előadókkal, és ezután eldöntjük majd, hogy milyen irányba lépünk majd el a jövőben. Köszönöm szépen mindenkinek, ez volt az utolsó pont a renden. és engedjék meg, hogy megadjam a szót a tolmácsoknak, hogy még egyszer elmondják a közleményüket, és utána pedig le fogjuk zárni az ülést. A tolmácsok sajnálattal tájékoztatják hallgatóságukat, hogy munkajogi vitában állnak a vezetőséggel, mert egyoldalúan vezették be az új munkafeltételeket. Három hete tart ez a munkajogi vita, és annak ellenére, hogy több engedményt tettünk, a vezetőség semmilyen kísérletet nem tett a konfliktus feloldására. Ennek eredményeképpen csak a programban szereplő időpontig tolmácsolunk. Ez a mai napon 18 óra 30 perc. Köszönjük a figyelmüket. Thank you. This was the message. Köszönöm szépen, ez volt tehát a tolmácsok üzenete. Okay. It's very clear we support them. Uh... Úgy látom, hogy egyértelmű, hogy támogatjuk a tolmácsokat. Köszönöm szépen, az ülést lezárom, és a koordinátor ülése következik most. A következő szakbizottsági ülésünk 25-é hétfőn lesz, ez egy rendkívüli ülés, és mindenkinek elküldjük majd az ezzel kapcsolatos felhívást.